tudni adni, így létezhet csak, így valósulhat csak meg a nemek közötti egyenlőség. Nagyon, nagyon komoly probléma még mindig a nőgyűlölet, véget kell vetni a verbális és a fizikai erőszaknak. A férfiak feladata és kötelessége az, hogy ez ellen az egyenlőtlenség ellen küzdjenek. Közös értékeink vannak, és mindannyiunknak fel kell lépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Maximilian Krá kap szót, egy percben parancsoljon. Elnök asszony, a nagy amerikai elnök Ronald Reagan egyszer azt mondta, a angol nyelv tíz legszörnyebb szava, háj a kormánytól jövök, és ezért vagyok itt, hogy segítsek önöknek a nők, a nemek egymáshoz való viszonya a legintimebb, személyesebb ügye az embereknek, és az az elképzelés, hogy az Európai Unió egy saját stratégiát dolgozzon ki ezen magánkérdések szabályozására, ez teljesen független attól, hogy a stratégiában mi a jó vagy mi a rossz, ez egy téves alapvető, alapvetés. Az állam bele akar avatkozni az emberek életébe, ez totalitárius, illiberális a baloldali kollégák világosra tették, hogy voltak éppen semmi másról nincsen szó, mint hogy a család tönkretételének eh, tervezetén dolgozzanak, eh, és a társadalmat a szocialista formára alakítsák át, ezt pedig ellenezzük. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk eh, Péter Hansen asszony. Parancsoljon. Tisztelt biztos asszony, nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetjünk Önt, és köszönjük a tervezetet, amit bemutatott, ezt a stratégiát, a nemek közötti egyenlőségi stratégiát. Ez egy nagyon fontos jelzés lesz a nők számára, azt mutatja, hogy komolyan vesszük a nők ügyét. Nagyon fontos, hogy eljussunk Európa minden pontjára, és politikai akarat legyen a nők helyzetének javítása érdekében. Biztosítani kell a nőknek a szabortuszhoz fűződő jogot. Nem minden nőt véd meg az isztambuli egyezmény, nem alkalmazzák mindenhol, és sok helyen kevesebb fizetést, bért kapnak a nők, mint a férfiak. E, ennek a helyzetnek a korrigálása az első lépés. A második lépés egy komplex jóalkotási keret megalkotása. Egyre világosabbá válik, hogy erre szükség van, fel kell lépnünk az európai nők érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Danuta Maria Hübner asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák, az esélyegyelőség azt jelenti, hogy igazságot adunk a nőknek. Láttuk, hogy bátor nők mennyit mindent megtett tettek, de azért sokszor nem sikerült megváltoztatni a politikát. A politikusok sokszor csak szóban beszélnek az esélyegyenlőségről, de a társadalomban, a gazdaságban, a politikában egyaránt kell biztosítani a nemek közötti egyenlőséget. Ha sikerül elérni a politikai céljainkat, akkor a lakosság felének segítünk. Egy game changerre van szükség, egy radikális váltásra, változásra, és állampolgárként kell, hogy tekintsünk a nőkre Gyakran a, nem vagyunk elég szolidárisak olyan nőkkel, akik saját maguk nem képesek kivívni a jogaik tiszteletben tartását. Ez a stratégia egy jó jelzés lesz, hogy Európa az igazság, az emberi jogok érvényesítéséért folytatott harcot soha nem adja fel. Bátraknak kell lennünk. Köszönöm szépen, és a következő hozzászólónk Biedron úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elkészített tettem egy rövid hozzászólást más szempontból. Álltam hozzá a kérdéshez, de hát ez eddig többnyire nők szólaltak fel a nemek közötti egyenlőség témájában. Úgy gondolom, hogy amikor ebben a teremben pénzről beszélünk, vagy hatalomról, vagy bombákról, vagy rakétákról, akkor többnyire férfiak szólalnak fel. Amikor a nemek közötti egyenlőségről beszélünk, akkor a legtöbb felszólaló nő. Nos, a egyenlőségről beszélünk, én biztos vagyok abban, hogy ezt a stratégiát már régen el kellett volna fogadnunk, hiszen a társadalomban, a társadalom többségéről beszélünk, a lányainkról beszélünk, amikor a nők elleni erőszakról beszélünk, vagy az anyáinkról, a nagyanyáinkról, akik kevesebb nyugdíjat fognak kapni, mert kevesebbet kerestek az életükben, mint a férfiak. Ezért a férfiakhoz fordulok, és általában a politikai politikusokhoz és Legyünk szolidárisak a nőkkel, akik a jogaikért küzdenek, hisz ez minden nőt is érint, akiket mi ismerünk és szeretünk. Panyi Poslem, elfogad egy kérdést, egy kékkártyás kérdést? Igen, tessék, parancsoljon. Uh, um, Köszönöm szépen. Személyes kérdésem a következő. mit gondol, hogy a férfiaknak kell -e még valamit tenni, esetleg hátrább kell -e lépniük? Hogyan látja ezt a kérdést? Minnyáján politikusok vagyunk. Mit tesz ön annak érdekében, hogy a saját pártjában helyzetbe hozzán őket? Köszönöm szépen. Tessék, Biedron úr. Mint hogy férfiak vagyunk, és több száz éven keresztül mindig azt mondtuk, hogy arra kell figyelnünk, arra kell figyelnünk, hogy figyeljünk a nőkre, akik lemaradtak. Nekünk külön felelősség terhel bennünket, hiszen nekünk lehetőségünk van arra, hogy segítsük a nőket, segítsük őket abban, hogy egyenlőséget kapjanak ők is. Ne legyenek többek, ne legyenek kevesebbek, éppen csak egyenlők legyenek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen önnek is. Most pedig Mihail Simecska kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, biztos asszony. Az a benyomásom alakult ki, hogy paradox helyzetben vagyunk, hiszen egyrészt az a benyomásunk, hogy a társadalom részéről nyomást gyakorolnak ránk, hogy az egy esélyegyenlőséget megteremtsük, másrészt a helyzet sok tagállamban még nagyon lemaradott. A gazdasági mutatószámok azt mutatják, hogy a nők 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak ugyanabban a beosztásban. Kevésbé képviseltetik magukat az igazgatós tanácsokban, és aztán még a szexuális erőszakról, vagy pedig a harassmentről, a zaklatásról a munkahelyem még nem is beszéltem. Nem ideológiai kérdés, ez nem nagy viták kérdése, hanem egy társadalom technikai igazságosságra van szükség. Az egyenlőtlen esélyeket, az egyenlőtlenséget meg kell szüntetni. Ezért azt remélem, hogy az ön stratégiája legalább részben hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmat átalakítsuk. Köszönöm szépen, most pedig Gálvez Munoz képviselő kapszót egy percben. Eh, Tisztelt biztos asszony, Örülünk annak, hogy új stratégiát mutat be a nemek közötti egyenlőség témájában. Konkrét intézkedésekre van szükség, például fizetésekben az átláthatóság. Ön beszélt a horizontalitásról, a Green deal kapcsolatban, vagy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is. Eddig ugyanis nem valósult meg a gender mainstreaming az európai szakpolitikában. A férfiak és a nők egészen más módon vesznek részt a munkaerőpiacon. Addig, amíg nem valósul meg a gender mainstreaming az európai szakpolitikákban, addig nem igazán tudunk előrelépni. A gazdaságpolitikában kell ezt leginkább megvalósítani, ott ez markánsan hiányzik. Lehet, hogy írásban ezt, ezt írásba adják, de valóságban ezt nem veszik komolyan. Beli asszony, Érjük el azt, hogy ez a gondolkodásmód megváltozzon. Egy gender mainstreaming, halá- mainstreaming hálózatra van szükség, és mi az összes szakbizottságban odafigyelünk erre, nagyon szívesen együttműködünk önnel ebben, hiszen egyenlő Európára törekszünk. Köszönöm szépen! Rátka szóval következik egy perc. Köszönöm szépen! Tisztelt biztos asszony, szeretnék önnek köszönetet mondani. Köszönöm a stratégia kidolgozását a nemek egyenlőségre vonatkozó témában. Ön egy nagyon nehéz, bonyolult tárcát kapott. A stratégiát úgy tudjuk csak megvalósítani, hogy először az isztambuli egyezményt az összes tagállam ratifikálja. Sajnos Szlovákia erről úgy nyilatkozott, hogy szeretnék visszavonni a ratifikációt. Erről mindenképpen beszélnünk kell, ezt nyíltan meg kell vitatni. Az antidiszkriminációs rendelettel kapcsolatban is jó lenne, hogyha a padhelyzetet feloldanánk a tanácsban. Az oktatásban van a kulcs, tehát már a, leg, már a legkisebbek esetében is eh, el lehet érni azt, hogy megváltozzon a társadalom. Ha nem magyarázzuk el a fiataloknak, hogy az egyenlőség fontos a társadalom és a gazdaság számára, akkor nem tudunk elérni semmit. Köszönöm szépen. Körülbelül 20 jelentkeztek a spontán hozzászólásokhoz, de csak 5 percünk van. Mindenkinek, mindenkit arra kérek, hogy tartsa be hozzászólási időt, mindenki szóhoz jut, elvileg csak öt embernek kéne megadnom a szót, de próbáljuk meg, hát ha mindenkit sorra tudunk keríteni, de legyenek kérem nagyon fegyelmezetek. Fitzgerald, az első, Fitzgerald képviselő az első hozzászóló parancsolja. Uh, uh, Köszönöm szépen, Dali biztos asszony, hogy eljött és beszélt nekünk a jövőbeni esélyegyelőségi stratégiáról. Ez rendkívül fontos. Politikai kötelezettség vállalása van szükség a bizottságnál is. Ezt ön nem tudja egyedül megtenni. Nagyon fontos, hogy minden biztos foglalkozzon ezzel a kérdéssel a saját szakterületén, hogy legyen gender mainstreaming. Ahogy a kollégáim is ma elmondták, vannak új témák is, de vannak olyan kérdések, amelyekkel már régóta foglalkozunk. Oda kell figyelnünk a klímaváltozásra, a technológiai változásokra, a e, gazdasági kérdésekre, a e, fizetéskülönbségek megszüntetésére. De meg kell néznünk a költségvetési kérdéseket. A költségvetés tervezéskor is figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat kötelező intézkedésekre van szükség, ezeket végre kell hajtani, és szükség van a monitorozásra is. Köszönöm szépen. Következő Maria Manuela Dard Márquez asszony. Köszönöm szépen, a stratégia, amit el fognak készíteni, remélhetőleg tartalmazni fog konkrét intézkedéseket is, célokat, és ezekhez forrásokat is hozzá fognak rendelni. Ne legyen ez egy gyönyörű szöveg, aki ma, amely amely valahol, valamelyik fiók mélyén találja magát a bizottságnál. Nagyon sok a probléma, amely ellen küzdenünk eh, kell. Sok minden ezek közül nem is szerepel a napi renden. Itt van például a családon belüli erőszak. Eh, ezzel is foglalkozni kell a jövőben. Egyenlőtlen bánásmód eh, technológiai szakmák esetében. Nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt ezeken a területeken. Tehát ez a, ezt a stratégiát minden területen alkalmazni kell majd. És a vállalatok akik sokat tesznek, az esélyegyelőségét meg kell jutalmazni. Örülök, hogyha becsvágyó lesz ez a stratégia, valamennyien elkötelezetten fogunk küzdeni ezért. Köszönöm. Hizaskuz Bilbao Barandika asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, azt gondolom, hogy féleképpen te, te, ö, hozhatunk létre hozzáadott értéket. A diszkriminációs politikában, illetve a prevenciós munkában, a illetve az nők szembeni erőszak kérdésében ugyanazokat a normákat várjuk el a tagállamoktól. A második dolog, a statisztikákat, illetve a mutatókat kell tudni javítani. A harmadik, globális kritériumok alapján kell dolgoznunk, közel kell állnunk a polgárhoz. Helyi, illetve regionális forrásokat, és, vagy szinten is alkalmazni ezt. Ha a globális stratégiák beváltak, akkor ezt használjuk. Azt gondolom, hogy az egyén szintjén kell elkezdeni ezt a folyamatot. Beszéltünk a klíma, klímaváltozásról, beszéltünk az otthoni terrorizmusról. Csupán nálunk a hazámban 6 hét alatt 10 nő esett áldozatául az otthoni erőszaknak, ezt azonnal meg kell változtatni. Köszönöm, Szilvia Szárdónak következik parancsoljon. A nemi egyenlőségről beszélünk. Nálunk Olaszországban csak 4 százalék a 4 százalék a nők esetében, a női képviselők aránya, és természetesen nagyon nagy a különbség a, a fizetésekben, bár a nők többször diplomásak, több diplomás nő van férfi. Nos, én számon kérem azt, hogy a nőket úgy vegyék, azt, én azt kérem számon, hogy a nőket, mint ember vegyék figyelembe, hogyha én okosabb, ügyesebb vagyok, mint egy férfi, akkor ez alapján ítéljenek meg. Nem szeretném, hogyha folyamatosan kampányolnánk, nem szeretném, hogyha folytonosan kvótákról beszélnénk, ne beszéljünk úgy a nőkről, mint akikkel bármit meg lehet tenni. A nőkre személyként kell gondolni, tehát az érdemeik alapján kell őket megítélni. És hogyha érdemesekre, akkor történjen, akkor mozdítsuk őket előre. Köszönöm szépen, Hanna Neumann következik. Köszönöm, Dali asszony, hogy ilyen energiával látott neki ennek a folyamatnak, a stratégia kidolgozásának. És örülök annak, hogy a parlament holnap elfogadandó álláspontja külügyi dimenzióval is rendelkezik. Nagyon sok béketárgyalás során láttuk, hogy minél több nő vesz részt a béketárgyalások során, annál tartósabbá válik a béke. Az is nagyon fontos persze, hogy a saját <clears throat> házunk táján is söprögessünk. Nem egyszer történt meg, hogy csak férfiak utaznak egy delegációra, vagy pedig az Európai Unió nagykövetségeinek egyikét sem vezeti nő. Jó volna, hogyha a stratégiában nem csak másokra mutogatnánk, hanem valóban a saját struktúráinkat is átvilágítanánk, vagy ahogy mondta metaforikusan, a saját házunk táján is söprögetnénk. Ez volna kiválatos. Köszönöm, Tomásics asszony kapszót, egy percben tessék. Köszönöm szépen. A nőknek ugyanúgy meg kell kapniuk minden esélyt, mint a férfiaknak. Ez az egyenjogosítás, az esélyegyenlőség alapelve jelesül, hogy mindenki ugyanazon esélyekkel él, és azt az életet élheti, amelyet választ. Az azonos esély nem azt jelenti ugyanakkor, hogy azonos módon döntenek. Ugyanazon munkát vállalhatnak a férfiak és a nők, ugyanazt a fizetést kell, hogy kapják, ha ezt választják, de ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy feltétlenül ezt a munka, munkát választják. Nem csak politikai szempontok vannak, hanem igenis léteznek biológiai szempontok is. Ugyanis akkor, hogyha a férfiak és a nők számára ugyanazon feltételeket írjuk elő, akkor ez nem azt jelenti, hogy ugyanazon feltételek eh, vonatkoznak rájuk valójában. Különbözők a férfiak és a nők, de azonos kezelésben kell őket részesíteni. Köszönöm, következő felszólaló. Köszönöm szépen. A eh, nemek közötti egyenlőség kapcsán szeretném elmondani, hogy Írországban, Ciprusban egy előrelépés történt, például az abortusz tekintetében vannak olyan országok viszont, ahol szeretnék visszafordítani az időt, kerekét, és például a, lelki, a katonai szolgálat lelkiismereti okokból való megtagadása, valamint az abortusz is olyan területek, ahol még nagyon oda kell figyelnünk. Vannak olyan nők, akiket többszörös diszkrimináció ér, ilyenek a roma és a migráns nők. Erre fel kell hívni a figyelmet. Ez tényleg botrány. Bulgár Bulgáriában roma asszonyokat szegregálnak, <clears throat> amikor szülni mennek a kórházakban. Konkrét megoldásokra van szükség, olyan jogszabályokra, ami megtiltja az ilyen diszkriminációt, és lehető legtöbbet kell tennünk a nőkért. Köszönöm szépen. Krisztoforú képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen elnök asszony. Reméltem, hogy már nem kell a mm, nemek közötti egyenlőségről beszélnünk, mert az Európai Unió majd ezt tényleg eh, kezelni tudja, garantálni tudja. Na most itt vagyunk 2020-ban, és az Európai Unió, mert itt képviselünk eh, az emberi jogok értékek eh, tekintetében, még mindig továbbra is kell, hogy beszéljünk az esélyegyenlőség kérdéséről, és mi nagyon sok mindent el kell érnünk. Tehát az elmúlt években nagyon sok mindent nem sikerült megvalósítunk. Szeretném Dali eh, biztosnak megköszönni a kezdeményezést. Az Európai Unió egy utörő szerepet kell, hogy eh, játszon, intézkedésekre van szükség, és szankcionálni kell azokat az országokat, amelyek nem tartják be az EU szabályokat. Eh, az költségvetés kapcsán is nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, és talán meg kell alkotni egy irányelvet, amiből kiderül, hogy evidencia kell, hogy legyen a nemek közötti egyenlőség. De most még beszélnünk kell ezekről a kérdésekről. Diszkrimináció, nők elleni erőszak, ez nem fordulhat elő egész egyszerűen, és ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Heisel képviselő következik egy percbe. Köszönöm szépen, elnök asszony! A nemek közötti egyenlőségi stratégia rendkívüli jelentőségű minden tagállam számára. Ez egy politikai kötelezettségvállás kell, hogy legyen minden tagállam számára, és egy kötelező érvényű e, jogi eszközre van szükség. Elképzelhetetlen, hogy kevesebb fizetést, alacsonyabb fizetést és e, kisebb nyugdíjat kapjanak a nők, mint a férfiak. Az uniós tagállamok mindegyikére kell, hogy ez vonatkozzon, ezen dolgoznunk kell. A családi élet és a munka összeegyeztethetősége kulcsfontosságú, hiszen a nők hozzá kell, el kell tudják, hogy helyezni a gyerekeiket óvodákban. Ez pénzügyi szempontból is megfizethető kell, hogy legyen, és kell, hogy legyen elég férőhely. Azután itt van a gondozás, az egészségügy kérdése, a romanők problémái, ezeket ezeket mind meg kell oldani. És végül is nagyon sokféle erőszak van, szexuális zaklatás, zaklatás a munkahelyen, családon belüli erőszak, és szóbeli zaklatások is, ezzel ellen küzdeni kell. Köszönöm szépen, Milen Berklecs úr kap egy percben, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai polgárok többségének diszkriminációja elfogadhatatlan. Akár a magánéletben, akár a munkavilágában fontos, hogy megteremtsük az egy esélyegyenlőséget, hiszen jelenleg nem tartjuk be a saját elveinket nem vagyunk elég elkötelezettek, nem elég jó intézkedéseket fogadtunk el. A nemek közötti egyenlőtlenség kérdésével a nemzetközi fórumokon is for- foglalkozni kell, például a Nemzetközi Nőnap kapcsán. A parlamentben sajnos a legtöbben csak retorikai fordulatokat pufogtatnak, de a néppárti kollégák például az azonos munkáért azonos béről szóló állásfoglalás indítványban a fontos módosítókat leszavazták. Márpedig ezen strukturális intézkedések nélkül nem lehet majd megteremteni a nők közötti egyenlőséget. Spurek képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nőket nem védik meg az erőszaktól. nem férnek hozzá egyes országokban az egészségügyi szolgáltatásokhoz. És hazámban, Lengyelországban a férfiaknak csak egy százaléka megy el gyesre, és itt a nőknek nincsen legális abortuszra lehetőségük az idősebb nők, az LMBTI csoportba tartozók, a fogyatékkal élők mind hátrányos helyzetben vannak. Szégyen, hogy Európa pontjában, egy Európai Uniós tagállamban a nők az alapjogokkal nem rendelkeznek. Az Európai Uniónak ezért a legmagasabb szinten minden tagállamban biztosítani kell a nők jogát. Ez kell, hogy a nemek közötti egyenlőségi stratégia alapja legyen. Köszönöm szépen, most pedig Helena Dali biztos asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezen értékes hozzászólásokat, és igen, igen, 2020-at írunk, és még mindig, még mindig eh, arról cserélünk eszmét, hogy a világ lakosságának több mint a feleit hogyan lehet megfelelő helyzetbe hozni, olyan jogokat adni nekik, amelyeket a férfiak természetesnek vesznek. Köszönöm, hogy eh, a felszólaltak ebben a vitában, és amellett is síkra szálltak, hogy több férfi is részt vegyen a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésében. Gyermekeink vannak, leányok, fiúk, és még egyszer mondom, hogy a lakosság több mint feléről beszélünk. Valaki, egy férfi felszólaló azt mondtam, a feminizmus nem csak a nők ö, dolga, hanem az egész társadalom dolga kell, hogy legyen. Igen, igen, igen. Igen. Ahogy Biedron képviselő joggal mondtam, akkor, amikor fegyverekről, háborúkról beszélünk, amely fegyverekkel ö, olyan embereket ölnek meg, mint önök és én, akkor itt mindig férfiak vesznek részt. Persze nem kívánom, hogy több nő vegyen részt a háborúban, vagy a háborúra való felkészültésben, de kevesebb férfi vegyen részt, és inkább a békét építsük sem, mint a háborút. Ez a valóság. Valóban a nemek közötti esélyegyenlőség mindenkit érint, az egész világot, minden társadalmunkat, az Európai Unió minden tagállamban fontos kérdés ez. Az új nem, nemek közötti esélyegyenlőségi stratégia az önök által felveszett sok témát fel fogja vetni, és persze megjeleníti a bizottság elnökének politikai iránymutatásait is. Még egyszer mondom, becsvágyó stratégiát fogunk kidolgozni, a nők elleni erőszak és az online erőszak megszüntetéséről. Egy jogalkotói javaslatot fogok elkészíteni, hogy a fizetések átláthatóbbá váljanak az európai cégeknél és szervezeteknél, és más nem jogalkotó intézkedést megragadok annak érdekében, hogy a fizetési szakadékot bezárjuk, feltöltsük. És a cégek vezetőségében ülő esélyegyenlős, nemi esélyegyenlőség érdekében is lépni fogok. Fontos, hogy a work-life balance, a magánélet és a munkaélete közötti egyensúlyt is jobban megteremtsük, és gondoljunk az ápolás munkájára és az itt betöltött szerepre is. Biztosítani fogom, hogy a bizottság gender mainstreaming területen végzett munkája átfogóbb legyen és szisztematikusabb legyen, mint ez a múltban volt. Arra is figyelnünk kell, hogy a nemi és az esélyegyenlőségi perspektívát is megjelenítsük, akkor, amikor új kihívásokra keresünk választ, mint a digitalizáció vagy a zöld gazdaságra való átállás. És igen, igen, a szegénység női arcát, mint problémát tematizáljuk, ez a női szegénység azon egyenlőtlenségből ered, amely a lányokat és a nőket érinti a társadalom életében. Számítok az önök erős támogatására, hiszen a mindenki számára, minden állampolgár számára biztosítandó egyenlőség az Európai Unió egyik alapértéke. Ebből a szép elfből valóságot kell, valóságá kell váltani minden állampolgár számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Szóbeli választ igénylő kérdés. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások. Szeretném az emlékezetükbe idézni, hogy ha, hogy lehet jelentkezni szóra hagyományos rendszerrel is, illetve kékkártyás kérdést is fel lehet tenni hagyományos rendszerben, vagy digitálisan is. A Női Jogi Bizottság elnöke következik, Régner asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan dokumentum 25. évfordulóját ünnepeljük, amely összefoglalja a női jogokat eh, minden korábbi dokumentumnál átfogó módon. Ez a eh, pekingi nyilatkozat, eh, amely a legprogresszívebb és a legátfogóbb és a legvilágosabban megfogalmazott dokumentum a nők jogairól az élet minden területét lefedi ez a nyilatkozat. A nők teljes körű egyen jogúsága férfiakkal, ez a téma. A nők akár békében, akár háborús körülmények között éljenek. Nos, ezzel is foglalkozik ez a dokumentum. 25 évvel ezelőtt fogadták ezt el. A női jogokat emberi jogokként ismerjük el. Ez tehát egy 25 éves Magna Carta a nők számára. Az élet minden területén egyenlő jogokat biztosít a nők számára. A nyilatkozat átfogó útmutatásokat tartalmaz minden kormány számára, NGO-k számára és a legkülönbözőbb érintettek szereplők számára. 128 kormányzat kötelezte el magát a nyilatkozatban foglaltaknak a megfe- való megfelelésre, 5 évenként kerül a felülvizsgálatra. Ami Különösen fontos az az, hogy itt arról beszélünk, hogy a nőket helyzetbe kell hozni azonos pozíciókat kell biztosítani a számukra minden eh, területen, hogy legyen joguk eh, a eh, termékenységgel, termékenységgel kapcsolatos, egészségükkel kapcsolatos kérdésekről egyedül dönteni. A tudomány, a technológia, a szakmaválasztás, információ, kommunikáció, mindezeken a területen is azonos jogokat kell biztosítani. Idézek a nyilat, idéztem a nyilatkozatból. Ugye 25 évvel az elfogadása után elég negatív az értékelésünk eredménye. Egyetlen egy ország, még az Európai Unió tagállamai sem tudják teljes mértékben biztosítani a nők saját testük feletti önrendelkezését. Itt az EU-ban azt látjuk, hogy amikor az esély a nők azonos jogairól beszélünk, akkor nem büszkélkedhetünk például a nők döntéshozatalban való részvételére vonatkozó jogalkotási javaslatot 8 éve blokkolják. Nem valósul meg a teljes egyenjogúság a szolgáltatásokhoz, árukhoz való hozzáférés tekintetében semmit is van diszkrimináció, a reklámot kivették a javaslatból még a megtisztított, hát a megtisztított számokat is azt látjuk, hogy még mindig nagyon nagyok a különbségek a fizetésekben. És 500 ezer, azaz fél millió fiatal nő válik a nemi szervek csonkításának az áldozatává Európán belül. Ezek a példák, ezek a számok szégyenletesek Európa és a legtöbb kormány számára. Teljesen jogosan fordulok a tanácshoz, kritikámmal és a kormányokhoz, akik a lakosságuk felét azonos jogokkal kell, hogy ellássák, és ugyanúgy kell, hogy elősegítsék a boldogulásokat, az azonos jogokat. Hagyományos, kulturális, vallási, macsó magatartás formák meg erősítik azt, hogy a patriarchális struktúrák megmaradnak, és éppen ezért különösen Európában garantálnunk kell azt, hogy a női jogok emberi jogok. És az EU-ban, egyes tagállamokban történő visszalépéseket is, ezekre is fel kell hívnunk a figyelmet. Figyelmeztetem önöket, itt a lakosság felét tartja, nem veszik figyelembe, és ez a 25 évvel ezelőtti nyilatkozat most egy olyan dokumentumot ad a kezünkbe, amely e, nemzetközi legitimitást biztosít ezeknek a céloknak. Ezt a dokumentumot most csak meg kell tölteni élettel. Az e, ENSZ e, cselekedni kezdett, és szüksége van a kormányok együttműködésére. Koalíciókra van szükség, szövetségekre és a nyilatkozatban foglaltak megvalósítására. Szeretnék önökhöz is, tisztelt képviselők, fordulni. Holnap a szavazás során az Action Coalition-nel kapcsolatos módosító indítványomat kérem, hogy támogassák. Az Európai Parlament multilaterális fellépést támogat, az ENSZ a közös akarat, az együttműködés, a közös cselekvés alapján áll. Európai Uniónak azért kell felépnünk, hogy az egységben a sokszínűség megvalósuljon. Köszönöm szépen. Brnyács. Brnyács Nikolina asszony következik a tanács nevében. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, örülök annak, hogy eszmecserét tarthatunk. Az esznők helyzetével foglalkozó bizottság 64. üléséről. A 2020-as év nagyon fontos év lesz, hiszen azt szeretnénk, hogy a nők és lányok végre ugyanolyan jogokhoz jussanak, mint a férfiak. Nagyon komoly, mérf, nagyon komoly ünnepségek is lesznek idén, például az ENSZ bizottsági tanácsa a nők a biztonság és a béke témájában 20 évvel ezelőtt hoztak meg egy döntést, illetve 25. évfordulója van a pekingi akciótervnek is. A nemek közötti egyenlőség mindenki számára fontos, nem csak női kérdésről van szó, ez egy társadalmi kérdés, és természetesen gazdasági kérdés is. Mindenkinek egyenlő lehetőséget kell adni arra, hogy a gazdasági, gazdasági hatalmukat növeljük a pekingi a pekingi akcióterv, illetve nyilatkozat kérdésével foglalkozni a bizottság egyik ülése. Úgy gondolom, hogy először is meg kell nézni azt, hogy a pekingi nyilatkozat és akcióterv végrehajtásával kapcsolatban hol vannak még hiányosságok. Nézzük meg, hogy 25 év alatt mit sikerült elérni. Új lendülettel kéne a nemzetközi poronton is foglalkozni a nemek közötti egyenlőséggel. Minden lánynak és nőnek lehetőséget kell arra adni, hogy éljenek jogaikkal. Az ENSZ főtitkára kiemelte, hogy ez a folyamat nagyon fontos, és sajnálatos módon nem igazán van előrelépés. A lányok és nők még, közül még mindig nagyon sok az, aki mély szegénységben él, és mindig nagyon nagy gondot jelent a nők elleni erőszak. Aztán hátrányos a helyzetük a munkaerőpiacon is, a döntéshozatalban, illetve vezetői pozícióban nagyon kevés nő van az összes ágazatban. Az ENSZ magasra teszi majd a mércét minden egy, egyes területen, ehhez természetesen megfelelő pénzügyi finanszírozás is kell. A politikai nyilatkozattal kapcsolatban az EU meg fogja mutatni azt, hogy vezető szerepet szeretne játszani ezekben a témákban. Az EU jogi és szakpolitikai kerete fogja a New Yorki tárgyalási mandátumunkat meghatározni. Egyel, egyenlőség és diszkrimináció ellenesség a kérdésének megválaszolása, oktatás, szociális védelem, egészségügy, méltó munka, reproduktív egészség, reproduktív jogok, fejlesztési konszenzus, illetve a megfelelő bontás nélküli adatgyűjtést, ezek lennének a legfontosabb elveik az tárgyalásokon, illetve a klímaváltozás, az információs és kommunikációs technológiák használata is ide tartozik. Az jó e mindent megtesz azért, hogy a eddig elért eredmények megmaradjanak, illetve szeretnénk további eredményeket elérni, hogy teljes legyen az egyenlőség nők és férfiak között. Szeretnék egy politikai nyilatkozatot is elérni, amely a női civil szervezeteket elismerni, illetve az emberi jogi aktivistákat is. Ők nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy minden lány és nő élhessen az emberi jogaival. Ígéretet teszünk arra, hogy a civil társadalmat támogatjuk, illetve biztonságos környezetet teremtünk nekik, hogy helyi, regionális, országos és globális szinten is megfelelően tudjanak működni. Ami a politikai nyilatkozatot, eh, nyilatkozatra vonatkozik, meggyőződésünk, hogy ugyanolyan értéket és fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek az Európai Parlament és a Tanács. Természetesen nagyon kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Általánosságban a nemek közéti egyenlőségről a következőket mondanám. A szóbeli kérdésben az olvasható, hogy e, horizontális kérdésen nemek közötti egyenlőség, ez a gazdaság és a társadalom összes rétegében megvalósítandó, tehát az összes szakpolitikát összes szakpolitikában meg kell ezt valósítani. Gender mainstreamingre van tehát szükség. A tavaly decemberi tanácsi következtetésekben fölkértük a bizottságot arra, hogy egy hogy dolgozzon ki a bizottság egy magas szintű gender equality stratégiát, és örülök annak, hogy a bizottság ezt fölvállalta. A gender mainstreaming horizontál, a gender mainstreaming, tehát a női ö, egyenjogúság, de egy közötti egyenlőség horizontális megvalósítását kérte ebben a stratégiában. Az európai szemeszter folyamatban is természetesen foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel. Még néhány gondolat a a tanács elkövetkezendő hónapokban véghez vivendő munka programjáról. Az átláthatósággal sokat fogunk foglalkozni. Önök is tudják, hogy a nemek közötti egyenlőség és a diszkrimináció ellenőség a horvát elnökség egyik prioritása. Tanácsi következtetéseket fogunk beterjeszteni, például a hosszú távú gondozással kapcsolatban, illetve a magánélet és a munka összeegyeztetéssel kapcsolatban. Otthoni ápolásból a nők sokkal jobban kiveszik a részüket, mint a férfiak, és éppen ezért nem tudnak olyan mértékben részt venni a munkaerőpiacon. Januárban egy ebben a témában az erőlökség jelen, rendezett is vár egy konferenciát, magas szintű konferenciát. Ennek eredményeivel, ennek eredményeivel foglalkozik majd az ENSZ is. Sok minden történt már, de még mindig sok mindent kell elérnünk. Az EU-ban is, és az EU-n kívül is azt hiszem még sok mindent kell tenni azért, hogy a nők teljes mértékben egyenjogúak legyenek a férfiakkal. Köszönöm szépen! Most pedig Dali biztos asszony következik, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt ház. Köszönöm, hogy ezt a kérdést a az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 61. ülésére vonatkozó uniós prioritások témáját napirendre vették. Jó időben vagyunk, hiszen a politikai nyilatkozatról szóló tárgyalás és az EU nyilatkozatának előkészítése zajlik. Az a célunk, hogy a ülés erős, akcióorientált politikai nyilatkozattal vegye kezdetét, amely a végrehajtásra, a meglévő kötelezettségvállalások végrehajtására koncentrál. Ugyanakkor az eseményt kísérő eseményeket rendezünk, ahol új jó gyakorlatokat mutatunk be arról, hogyan lehet a pekingi menetrendet folytatni. Ez a CSW ennek az ENSZ ülésnek a előnye, hiszen itt mindenki találkozhat, a gyakorlati szakemberek is találkozhatnak. A pekingi nyilatkozott és az Axio Platform 25. évfordulóját is ünnepeljük itt, valamint az ENSZ 75. Eh, jubileumát és a fenntartható fejlesztési célok 5. évfordulóját is üdvözöljük. A nemi esélyegyenlőség nem csak egy igazságossági kérdés ennek igenis gazdasági kihatása is van, annak tehát, hogy biztosítjuk, hogy a lányok és a nők, a fiúk és a férfiak kihasználhatják a bennük rejlő potenciált. Az ENSZ főtitkárának jelentését izgatottan olvastam, amely a nők és a lányok munkavilágában betöltött helyzetéről szól. Ez egy jó, kiegyensúlyozott jelentés, amely 167 nemzeti áttekintésre és regionális áttekintő találkozók beszámolóira épít, amely találkozók a Globus különböző régiójában kerültek megrendezésre. Nem sikerült annyira előre lépnünk, amennyire szerettük volna. A nők munka világában való részvétele nőtt, de stagnált sajnos az elmúlt öt évben. A nők aránytalanul nagy szerepet játszanak továbbra is az ápolásban és a háztartási munkában. A nők, a lányok és a fiúk, a nők és a lányok részvétele munkavilágában kisebb, mint a férfiak és a fiúké. A nők 25%-kal nagyobb eséllyel élnek szegénységben, a gender sztereotípiák megkeserítik a lányok és a nők életét, a nem alapú erőszak állandó problémát jelent. Ezen felül pedig a digitális technológiák és az éghajlatváltozás új kihívásokat jelentenek. Az a feladatunk, hogy ezen kihívásokból esélyt teremtsünk. A digitalizáció megnyithatja az utat a lányok és a nők számára, de ez ugyanakkor visszaélésekre is lehetőséget ad, hogy elhallgattassuk őket. Az ENSZ főtitkára kihangsúlyozta, hogy a nő nemek közötti egyenlőség nagyon fontos egy gazdaságilag bizonytalan világban, ahol nő a polarizáció és nőnek a környezeti veszélyek. A, források és a hatalom egyenlőtlen és az esélyek egyenlőtlen elosztását meg kell haladni. Ezért üdvözlöm az Európai Parlament inputját és az önök által vérhetőleg elfogadható állásfoglalást, ezeket mind figyelembe vesszük a CSW-ra, az ENSZ ülésére való felkészülésére. Meghatározza ez önök véleménye a külső fellépésünket is. A bizottság márciusban egy új női esélyegyelő, nemek, nemi esélyegyelőségi stratégiát is bemutat, és a külügyi kapcsolatainkban is nyomatékosabban jelenítjük meg a nemi esélyegyenlőség kérdését, és globálisan, valamint az EU számára is egy nemi esélyegyenlőségi stratégiát dolgozunk ki, megjelenítve ezeket a prioritásokat minden szakpolitikai területen. Egy task force jön létre minden bizottsági szolgálat és a külügyi szolgálat között. Ők koncentrálnak majd ezekre a kérdésekre. Ezen célirányos fellépésünket folytatjuk. Tematizáljuk a fizetési különbségek problémáját, átláthatóbbá tesszük a fizetési rendszereket, fellépünk az nemi alapú erőszak felszámolása érdekében Örömmel tekintek annak elébe, hogy halljam az önök véleményét erről a kérdésről, és eszmét cseréljünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy a CSW kérdését a mai napi rendre vették. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a néppárt nevében Francis Fitzgerald kapszott. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a két beszédet, amit hallottunk, sőt hármat, hiszen evelin is kitűnően beszélt. Világosan felvázolták, hogy milyen prioritásokat kell majd bemutatnunk az ENSZ konferencián. Helyes a megfogalmazás, a nyelvezet, és amit itt ma hallottunk, az előbbre fog vinni minket. A parlament most látja, hogy ezek azok a prioritások, amelyekkel el kell mennünk az ENSZ-be. Világos, történt előrelépés, de a legsúlyosabb problémák még mindig sok bajt okoznak. A Nairobi konferencia, a népesedési konferencia kapcsán az EU nem írta alá a prioritásokkal kapcsolatos nyilatkozatot, és ez egy nagyon komoly ügy Hillary Clinton egy 25 éve mondta, hogy a, a női jogok emberi jogok, ezt valóban újra és újra el kell mondani, mert ez felgyorsította a változásokat, de még mindig nagyon sokat tenni való. Nagyon fontos ez az idei év, gyorsulása, végrehajtása, célok és a monitorozása, kulcsszavak és a költségvetések. Ez különösen fontos eh, eleme az ENSZ-ben zajló vitáknak, majd az idei év során eh, zajló vitáknak de beszélnünk kell a hozzáállásról. Nap mint nap megtapasztaljuk, vagy látjuk, hogy van szexizmus, különösen ahogy a nőkről beszélnek, ahogyan milyen nőkkel kapcsolatos percepció, itt még nagyon sok a gond, és ezeket bírálni kell. Az ENSZ mit mond például a kvótákról? Azt mondja, hogy idegenesen szükséges intézkedés lehet. Igen, a kvóták eh, nagyon sokáig eh, a férfiak eh, helyzetét segítették. Köszönöm szépen az SND frakció képviseletében. Most Fritzon asszonyé a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Deli biztos asszony, amikor utoljára New Yorkban jártam az ENSZ nőgyi bizottságánál, Szégyenkeztem, hogy az EU-nak nem volt esélyegyelőségi stratégiája. Most már jobb szívvel tudom képviselni a parlamentet, hiszen most Dali biztos azt, hogy el fog készíteni egy ilyen stratégiát. Az ENSZ-ben fognak most tanácskozni a nők, és ez egy fontos dolog a nők hozzájárulnak a békéhez, a tárgyalásokhoz, és én nagy örömmel várom a nőgyi bizottságnak, a CSV-nek az ülését. Szeretnénk küzdeni a nőkkel szembeni erőszak ellen. Emellett szükség van egy perspektívikus esélyegyelőségi koncepcióra is a klímaváltozással összhangban. Minden nőnek, de minden férfinak is szüksége van erre. Köszönöm. Most pedig a Renew eh, frakció képviseletében eh, Rafael asszonyi a szó kettő percben. Tisztelt biztos asszony, a női jogok emberi jogok. Egy olyan világban szeretnek élni, amikor nem kellene kihangsúlyozni azt, hogy a eh, férfi, női jogok emberi jogok. A jelen generáció nyilvánvaló, hogy előre léphet ezen a területen. Nem szabad, hogy garantáltnak tekintsük ezeket a jogokat, ugyanúgy, mint ahogy a e, társadalmunkat a jellegi formájában sem. Nagyon sok a kihívás, e, és sokan szinte szervezik a visszalépéseket a női jogok területén kötelezettségvállalásunkat, elkötelezettségünket demonstrálni kell. Egy szociálisabb, inkluzívabb Európát akarunk, ahol mindenkinek, a nőknek is azonos esélyei, lehetőségei vannak. Az állásfoglalási eh, indítványban szeretnénk, hogyha az ENSZ eh, napirendjére kerülne a nők helyzetbe hozása, az empowerment. Eh, a európai polgáraként tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a 2030-ig tartó programunkba is ez bekerüljön nemek közötti egyenlőségre szükség van a fenntartható fejlődés szempontjából is. 2020 annak az éve lesz, hogy meg felgyorsul a női jogok megvalósítása értekében kitűzött vagy végzett munka. A út végén pedig a nők jogai sokkal erősebbek lesznek, és javulni fog a nők helyzete például a munkaerőpiacon is. E, nagy szegénység sújtja a nőket, ez nem maradhat így. E, kérem a bizottságot, tegye meg mindent annak érdekében, hogy a nők kibontakoztathassák a bennük rejző lehetőségeket, e, dolgozhassanak, élhessenek a gazdasági lehetőségekkel, amelyeket nyújt számukra a társadalmunk. És a mindenütt vonatkozzon ez a nőkre. Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésszakán ezekkel a kérdésekkel nagyon komolyan kell foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Krisztin Anderson kapsz szót az ID nevében. Tessék, parancsoljon. Az Európai Parlament a prioritásairól beszél, az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésére. És úgy gondolja, hogy felismerte, hogy a nők jogát csak úgy lehet megerősíteni, hogyha végre az, amp, az abortuszt um, fogamzásgátló eszköztént elismerik, és hogyha az LMBT jogokat garantálják azt gondolják, hogy a nők pénzügyi függetlenségét csak úgy lehet biztosítani, hogy lemond arról, hogy partnerrel éljen együtt, és a nőket csak kvótákkal lehet eljuttatni vezető pozíciókba. Ó, édes Istenem, micsoda nevetséges, égbe kiáltó és szexista hozzáállás ez azt állítani, hogy a nők az EU nélkül nem érvényesülnének az életben hogyha aki, valaki a nők jogát akarja megerősíteni, akkor hatékony határellenőrizettel biztosítsa azt, hogy az importált férfiaknak ne váljon áldozatává a nő Európában. A civilizált társadalom egyik legnagyobb eredménye az, hogy a köztereket eh, békés élettel töltötte meg, ezt veszélyeztettük el csupán azért, hogy az úgynevezett humanitás és diverzitás oltárán áldozzuk fel a belső értékeinket. Nőként Európában szabadon mozoghatok, épp úgy, mint minden férfi. Mielőtt tehát itt nevetséges kvótaszabályokat követelünk az állásfoglalásokban, és irreleváns mellékharctereket nyitunk meg, először is kérdezem, hogy hogyan védik meg a nőket, akiket a bevándorlók veszélyeztetnek Európa utcáin? Vanna asszony, a következő felszólaló tessék. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves képviselőtársaim. A mai vita egyértelművé teszi, hogy mi, az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács közösen hogyan tudunk fellépni az enszem belül, illetve hogy közösen kell fellépnünk az enszem belül, harcolni kell a visszaesésért, harcolni kell az ellen, hogy elnyomják a nőket, és harcolni kell azért, hogy a nemzetközi szinten is esélyegyenlőséget biztosítsanak a nők számára. A pekingi nyilatkozat a világon a legszélesebb körű politikai keretet biztosítja, és nekünk európaiként az a feladatunk, hogy a multilateralizmus úttörőivé lépj, úttörőként lépjünk fel. Mi, európai parlamenti képviselők, a holnap elfogadandó elf, állásfoglalással világos álláspontot fogalmazunk meg, és remélem, hogy a tanács is készen áll. És elkötelezi magát a Pek Pekingi Akció Platform mellett. Köszönöm szépen. Mrs. Wisniewska, one minute. Wisniewska, asszony, következik egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Női Jogi Bizottság diszkriminál a kis frakciókkal szemben, és a New Yorki ENSZ ülésre nem jutnak el a kis frakciók például. A konzervatív nők nem hallathatják hangjukat ezen az ülésen, a kon- olyan konzervatív nőről, nőkről beszélek, akik dolgozni szeretnének, illetve a családot is szeretnének fenntartani számukra. A család nem teher ezen nők számára. Ők azt mondják, hogy az életet meg kell védeni, az, életet, az élet a legnagyobb érték, ezért mindenképpen meg kell védeni. A baloldali liberálisok viszont egész biztosan hallatják majd hangukat. Azt mondják, hogy az abortusz emberi jog, az abortusz a családtervezés egyik módja. Manipulálják majd a gender kérdéseket. Kérem szépen, szavazzák meg azt az állásfoglalást, amely a nők érdekeivel valójában foglalkozik, ez nem más, mint az ECR állásfoglalás. Rodríguez Palop kolléga következik. Hát a se fogja képviseltetni magát. Tisztelt tanácsi képviselők, állásfoglalás javaslattal fogjunk kérni. Ebben a nők számára különböző ajánlásokat teszünk. Úgy látom, hogy a tanács képviselőjét annyira nem foglalkoztatja a nemek közötti egyenlőség és a feminizmus. A tanácsban a legfontosabb női jogi kezdeményezések megrekedtek. Itt van például egy diszkrimináció ellenes irányelv, ami tíz éve blokkolva van a tanácsban. Tesznek majd valamit? A Nemek Közötti Egyenlőség Intézete azt mondta, hogy csigalassan haladunk az egyenlőség fele. Az Európai Unió az isztambuli egyezményt sem tudta együttesen ratifikálni, hiszen a tanácsban itt is a tanács itt is blokkolja ezt a kérdést, nem beszélve a visegrádi tengelyről, illetve a különböző vallásos lobbikról. Sokan azt gondolják a nőkről, hogy nők inkubátorok, szaporítógépek, rabszolgák. Kérem szépen, sikerült egyes csoportoknak azt elérni, hogy az Európai Unióban ne legyenek jogszabályok a szexuális jogokra és reproduktív jogokra vonatkozóan. Pedig egyértelműen kimondta, a bizottság, eh, kimondta az Európai Bíróság, hogy ha a nőknek nincsen választási joga, akkor az emberi jogik sérülnek. Lengyelország, Bulgária, Magyarország és Szlovákia a gender ideológiával kapcsolatban, az úgynevezett gender ideológiával kapcsolatban brutálisan fellép. Nos, a nők elleni erőszakkal foglalkozó irányelvet sem sikerült elfogadni, hiszen itt vannak olyan